Chers collègues, je vous invite à regagner votre... Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Megnyitom az ülést. Azt szeretném elmondani, hogy Zsorzséva asszony holnap délelőtt 11 órakor jön a szakbizottságba, és bemutatja azt a csomagot, amely a vita eh, tárgya a eh, bizottságban holnap délelőtt, eh, arról a politikáról és azokról a fellépésekről, amelyek a menekült ügyben szükségesek. Ami pedig a napi rendet illeti, hadd mondjam el, hogy a nyolcas jelentés ről szóló szavazás után a 8A eh, jelentés következik, Kárdia eh, Szabál. A hatos eh, költségvetés módosításról 2015. Most akkor folytatjuk ott, ahol tegnap abba hagytuk. Ez azt jelenti, hogy azokat a módosításokat vizsgáljuk meg, amelyek a négyes bekezdések, négyes fejezettel kapcsolatosak. Két blokk következik, amelyek kompromisszum eredményei. Az első a költségvetés tervezetet kívánja helyreállítani, visszaállítani, ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodás. Ezzel elfogadtuk ezt a kompromisszumot. A második, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk a második blokkot. Most pedig rátérünk a külön szavazásokra. Számos módosító javaslat következik. 010302, GUE 7257 és Budget 4392 ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítva. EFTD 7983 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 010306 EFTT 7264 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Bácsét 4415 mellette kitartó, ki, ki van ellene, kitartózkodik, elutasítva. 0504-02, Bacsit 4414 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ugyanez a sor FTD 7978 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19.03.01.01-es sor, budget 4471 mellette, ellene, <coughs> tartózkodás elutasítva. Következik a 19.03.01.02, két módosítás, budget 4472 és budget 4473 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19.03.01.03, budget 44.74 és budget 44.75 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 19.03.01.05 budget 44.78 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítva, 19.03.01.06, Bacsit 44.79 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Következik a 19.03.01.07 és az S10 4000, Bacsit 43.08 mellette, <clears throat> ellene, tartózkodás elutasítva. 19.03.01.07-es sor EFTD 79.80 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következik 19.04.02 Bácsit 44.84 mellette ellene tartózkodás elutasítva 19.01-es sor, budget 43.29 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 21.02.04-es sor, QE 73.24 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 21.02.04-es 21.02.05-ös sor, sor ENF 81.26 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 21.06.02-es sor ENF 81.28 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 22.02.03.01-es sor EFTD 7976 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 22.02.03.02-es sor EFTD 7977 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 22.04.01.04-es sor Budget 4584 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19.02.01-es sor, Bácsot 44.69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ugyanezen a sor, Bácsot 40.56 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19.02.02-es sor, Bácsit 44.81 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 19.03.01.06-os sor, áll, de 80.64, Bácsit 42.24 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt akkor most ellenőrizzük. Ça y est, vous avez pu insérer vos cartes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-an mellette, 14-en ellene, két tartózkodás. 19.03.01.07, budget 4052 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ugyanez a sor, budget 4072 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 19.03.02, budget 4055 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 19.04.01, Bajcsit 44.84 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 19.06.01, Bajcsit 40.47 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 20.02.01, Pacsit 40.65 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 20.02.01, három módosítás, FEM 6022, GUA 7023, Budget 4486 ki van mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 16-an ellene, 14-en mellette. És két tartózkodás. Következik, nem, meg 21.02.02, budget 40.45 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Pácsét 40-44 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 21.02.04-es sor. Az első a Deve 57.05 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Bacsit 42.30, Rübig, ez le van fedve, 40-46 mellette, Bacsit 40-46 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21.02.05, Deve 57.06 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Budget 4637, hmm, ez le van fedve, budget 4043 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 21.02.07.03, deve 57.10 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 4231, ez lefedi másik, álda 8084 és Budget 4036, két módosítás, ezek eh, megfelelnek, eh, és ezek, ez lefed másik, eh, budget 4113 mellette, ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük? Nem. Jó. 21.02.07.05, deve 57.10 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 21.02.51.04, Pacsit 41.45 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 410401, Pacsit 4048 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 210501, Pacsit 4049 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Következik a 22.02.03.01 budget 4058 mellette. Ellene. Tartózkodás. Nagyon sokan nem emelik föl a kezüket, úgyhogy ezt most ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kérem, hogy mindenki emelje a kezét. 22.04.01.01 Bács 40.54 mellette. Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 22.04.01.03 Bács 42.61 mellette. Ellene? kitartózkodik, elutasítva 22.04.02.02 első áll, de 80.82 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ugyanaz, mint a Bács 42.97. Bács 42.64 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22040203 AL, de 8073 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 4298, ez fedi egy másik budget, illetve 23010601-es sor budget 4144 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 230201-es sor. Deve 5719 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. SND 71.40-et fed egy másik. Fed 5121 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. És akkor ezzel végeztünk a módosításokkal, és a négyes fejezetről szóló szavazással. <clears throat> Euh, les députés sont en train de recevoir le nouveau. Bien. Un changement technique est intervenu. Kis technikai változás ahhoz a listához képest, amit megkaptak. Azt hiszem, az új listát most kapják meg. Monsieur le rapporteur général. Azt mondja a jelentéstevőnk, hogy csupán technikai jellegű változtatásról van szó, tehát nem tartalmi. Sur euh, les paiements. Kifizetéseket érinti ez kísérleti projektek listája, illetve előkészítő tevékenységet. Mindenkinek megvan ez a dokumentum? Jó. Akkor erről tudunk szavazni. Van ezzel kapcsolatban bármilyen észrevétel? Nincs. Jó. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? tartózkodók. A listát elfogadtuk. Nézzük az egyéb szekciókat. Megadom a szót a többenek Gerard Deprének. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Csak röviden. Amikor rámosztották azt a feladatot, hogy egyéb szakaszokat is én tárgyaljam, én vigyem. Nem hittem volna, amikor ezt megkaptam ezt a felelősséget, hogy ilyen szenvedélyes lesz majd, vagy így bele tudom magam élni ebbe a kérdésbe. Nézzük a parlament költségvetését. Nyár előtt megegyeztünk, és ezt a plenáris is jóvá hagyta, hogy 1,6%-kal növeljük a parlament költségvetését, plusz 15 millió a különleges kiadásokra, általában kiberbiztonság és biztonsági kiadások ezek. Új frakció keletkezett azonban azóta, három módosítót kaptunk, kettő jelentős költségvetési változást jelent, plusz 3 millió az új frakcióhoz kapcsolódó posztok létrehozásával kapcsolatban, és plusz 5 millió a szerződéses munkatársak létrehozásával. Azt hiszem, hogy 6 millió 700 ezer ez összesen. A többi frakció közül az egyik különösen különösen előtérbe helyezte magát, úgyhogy sikerült kompenzálni ezt az előirányzatot. Ezt megkapták, tehát megvan ennek a kompenzációja, amit az új frakció jelent. Tehát plusz 15 millió a különleges költségekre. Köszönetet szeretnék mondani, mondani a, a frakcióknak, de a kompromisszum nem telelme feltétlenül annak, amit én magam szerettem volna elérni. A többi szakaszra vonatkozóan ezt egyszer már bemutattam, de Összességében azt mondanám, hogy szavazuk meg azt, amit a bizottság javasolt. Van két kivétel, az egyik a bíróság. Szerintem a bíróságnak plusz pénzt kell megszavazni, miután több a bíró. Ezáltal az administratív kapacitás is nő, tehát én azt mondanám, hogy a bíróság által kért összegeket szavazzuk meg, hiszen szerintem ezek indokoltak. Van még egy változás, amit szeretnék javasolni. Tudom, hogy ez nem tetszik majd mindenkinek, ez pedig a külügyi szolgálatra vonatkozik. Én úgy döntöttem, hogy még akkor is, hogyha ezzel egyedül maradok, ezt megváltoztatom. Tehát külügyi szolgálat. A bizottság eredeti javaslata 5,1%-os növekedést irányzott elő, a tanács 3,79%-ot javasolt. Én kicsit utána néztem, és arra jutottam, hogy, és ezt a kompromisszumot javaslom önöknek, tehát én a következőkre jutottam. Egy. Ami a biztonságot, az információ átadást illeti, illetve a kiberbiztonságot, kriptográfiát, adjuk meg azt, amit a bizottság kért. Más esetekben, például elég nagy a véleménykülönbség a tanács és a bizottság között, és én úgy gondoltam, hogy itt átlagot számítok, tehát 4,6%-os növekedést javaslok, ahol 5,1-et kér a bizottság, és, ott, és ahol a tanács 3,79-et adna. Hogyha így járnánk el, ahogy én mondom, akkor a külügyi szolgálatnak a költségvetése 4,6%-kal nőne. Miért mondom ezt? Főleg az épület politikával kapcsolatban. Nos, azért, mert az elmúlt két évben 70 millió eurós növekedésről beszélhetünk, tehát ami az épületekre vonatkozó az épületekre vonatkozó költségvetés az elmúlt három évben gyakorlatilag megkétszereződött. Nem hiszem, hogy prioritás most az Európai Unió számára az épületeken keresztül a beru- létrehozni beruházásokat. Ez meggyőződésem, ezért javaslom ezt a kompromisszumot, ezt a 4,6 százalékot. Bizonyos esetekben viszont úgy vélem, hogy nem a bizottság javaslatából kell kiindulni, mert nem indokolt ez. Van egy másik módosítom, nyilván ezzel se ért majd egyet mindenki. Bizonyos előnyezatokat szeretnék tartalékba helyezni, de ez egy külön kompromisszumban van, erről külön szavazunk majd. A külügyi szolgálat által kért előirányzatokról van szó, az iráni delegáció megnyitására vonatkozik. Én nem azt mondom, hogy Iránban ne legyen egy EU-s delegáció, én csak azt mondom, hogy amikor diktatúrában van dolgunk, és hát Irán nem egy nagy demokrácia, tehát amikor diktatúrában van dolgunk, akkor rendkívül óvatosan kell eljárni, sokkal óvatosabban, mint hogy egy megszilárdult demokráciával lenne dolgunk. Második dolog, azért mondom, hogy legyen tartalék, mert Irán a júliusi egyezményben foglalt ígéreteit eddig teljesítette. Arról van szó, hogy az e- Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kell, hogy konstatálja azt, hogy Irán leállítja az összes katonai nukleáris tevékenységét. Tehát ami, ezt meg kell várnunk, hogy ez meglegyen ez a bizonyosság, addig legyen tartalékban ez a pénz. Meg kell győződnünk tehát arról, hogy jóhiszeműen jár el az iráni hatóság. Tehát azt nem mondom azt, hogy ne nyissunk, de, ne nyissunk delegációt Iránban, csak azt mondom, hogy várjuk meg, mit mond a Nemzetközi Energia, Atomenergia Ügynökség. Ezzel is azt hiszem, hogy nyomást gyakorolhatunk az iráni hatóságokra, hogy ígéretüket betartsák a júliusi egyezmény szellemében. Ezt szerettem volna mondani így előzetesen, elnök úr. Köszönöm az összes frakciónak az együttműködést. Külön köszönet a többi szakasz jelentős, jelentéstevőjének, vele szinte tökéletes volt az együttműködés, és az én munkatársaimnak is szeretnék köszönetet mondani. Kivételes munkát végzett a Költségvetési Bizottság titkársága, és az én személyes asszisztenseim is. Köszönöm szépen, most pedig várom az ítéletet. Elnök, köszönöm szépen jelentéstevő úr. Köszönöm. Köszönöm mindazoknak, akik segítették önt munkájukban. Köszönöm, hogy ilyen megtartóztató volt, és ekkor energiát szentelt ennek a témának. egy új frakció állt föl, ennek költségei is vannak, erről szól az egyik módosító, a másik pedig a szerződéses munkatársak posztjának kialakítása a frakciókban. Egy személyes megértést engedjenek meg. Az Európai Parlament költségvetési hatósága nagyban attól függ, hogy mennyire példásan jár el, és mennyire szigorúan jár el. A Költségvetési Bizottságnak tehát rendkívül fontos szerepe van. Valószínűleg még visszatérünk ezekre a kérdésekre. Ön megtett mindent, ami öntől tellett kompromisszum kialakításában. Mint említettem, tehát nagyobb megtartóztatásra volt szüksége, hogy ez létrejöhessen. Most következik a szavazás, de úgy látom Rübig úr szóra emelkedne. Parancsoljon. Ganz kurz, äh, mich beim Rapport. Nagyon röviden szólnék csak hozzá, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kiváló együttműködést. Szerintem jó kompromisszumot sikerült kialakítanunk a parlament költségvetésében. Az ötös kategória 20%-a alatt maradunk, a legutóbb nem volt olyan egyszerű ezt elérni, de úgy gondolom most sikerült egy nagyon takarékos költségvetést benyújtanunk, ezt nagyon fontosnak tartom. Ezen túlmenően megerősítettük európai szinten a demokráciát azáltal, hogy 40 három új álláshelyet biztosítottunk az új frakciónak, és biztosítjuk a erőforrásokat ahhoz, hogy európai szinten jobban tudjanak dolgozni. Fontosnak tartjuk a demokrácia támogatását európai szinten, és hogy az A14-es szintre emelkedik a új frakció főtitkára. Ez is azt mutatja, hogy a demokrácia tovább fejlődik Európában, az új frakciók létrehozása megerősítheti a közös demokratikus szellemet itt a parlamentben is. Ami az Európai Bíróságot illeti, az a helyzet, hogy még nincs meg a jogalap a bírák számának növelésére, és eddig a szakbizottságban mindig megvártuk, hogy az illetékes szakbizottságok megteremtsék a szükséges jogalapot. Talán itt is egy pótköltségvetéssel kellene megoldani ezt a helyzetet, azért, hogy ne előlegezzük meg az illetékes szakbizottság véleményét. Ugyanez igaz a külügyi szolgálatra nézvést is. Az AFET szakbizottság a külügyi szolgálattal kapcsolatosan világosan állást foglalt az Irán delegáció mellett, anélkül, hogy tartalékot határozott volna meg. Úgy gondolom, tekintettel a jemeni válsághelyzetre és az atomenergia ügynökségre fontos, hogy mi a helyszínen is jelen legyünk, és biztosítsuk azt, hogy a meghozott döntéseket végrehajtsuk ezért itt a jelentéstevővel nem értek egyet. Mi a frakciónk részéről, a frakcióm részéről úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak jelen kell lennie a helyszínen, és segítséget kell nyújtania a tárgyalási eredmények végrehajtásában. Ezért a néppárt az afet támogatja ebben a kérdésben. Mi szeretnénk, hogy jöjjön létre ez a delegáció, mert nagyon fontos, látni azt, hogy az egyik legfontosabb, legnagyobb vallásközi konfliktus ezen a területen dúl, az Európai Uniónak pedig szerepet kell vállalni a konfliktus felszámolásában, ezért a jelentéstevő javaslata ellen fogunk szavazni ebben a kérdésben. Zárásképpen szeretném még elmondani azt, hogy az Európai Bizottság kiválóan együttműködött velünk ebben a kérdésben. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, Köszönöm a nagyon jó tájékoztatást, és biztos vagyok abban, hogy most sikerül jól szavaznunk majd. Köszönöm. Merci, y d'autres? Köszönöm. Más valaki esetleg? Úgy látom, senki más nem kér szót. Jó, akkor szavazzunk. D'abord. Először stratégiáról, az általános stratégiáról fogunk szavazni. Tehát először az előadó általános stratégiáról. Emellett ki van. Köszönöm. Ellene. Tartózkodok. Nincs. Akkor erről szavaztunk. Kettes szakasz, Európai Tanács és Tanács, blogban szavazunk. A 69, 75, 61, 62, 63, 64, 65-ös módosítók mellette ki van. Ellene. Ki tartózkodik? ezeket a módosítókat nem fogadtuk el. Tartalékokról 2000-es sor, zöldek módosítója, 01 és 4212, 45-12 ki van mellette, ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk ezeket. Négyes. Szakasz, bíróság, blogban szavazunk, de mi 2200, 2201, ki van mellettük? Ellene? Tartózkodók. Ezt a blokkot megszavaztuk. Tartalékok, ezres sor mellette Gressle mondja, mellette van. Ellene ki van? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Budge 4312 mellette. Ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Scrutin est ouvert.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 hatos szakasz javaslata, ez szóló javaslata az előadónak. S6, S1, Budge 2401 és 1220, Budge 2002, mellette ki van. Ellene kitartózkodik, megszavaztuk. Külön szavazás lesz. 401 EFDD. Ezek, ez külön szavazás, de blogban szavazunk róla. 79 90-től 94-ig, mellette ki van, ellene. Tartózkodók. Ezt elutasítottuk. 1004-es sor, Bücs 4305 mellette, ellene. Ki tartózkodik? Ezt elutasítottuk. Az előadó javaslat egy hetes szakaszról. Blogban szavazunk. 2500, 2508, 2502, 2503, 2505, 2506, 2510 mellette ki van, ellene ki tartózkodik, megszavaztuk külön szavazás, blogban, EFDD 79, 81, 8, 95, 96, 97, 98, 99. 50-es, 250, 251, 252, 253, 254, 255 mellette ki van. Ellene ki tartózkodik. Elutasítottuk. Megjegyzések. Ezres sor. Mellette ki van. 44-90-es. Ellene kitartózkodik, elutasítva. Az előadó javaslata tízes szakaszról, külügyi szolgálat, több módosítónk is van. 2800-2803 plusz egy szóbeli módosító. Mind a 2503-ashoz kapcsolódó szóbeli, módosít, mód, szóbeli módosítók blogban szavazunk, ki van mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elutasítottuk. következő módosítónk, módosítókat blogban fogjuk megszavazni, és lehet róluk szavazni, mert hogy az előadó javaslatait nem fogadtuk el. A FET 5019 20 21 22, ki van mellette, 26, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következnek az FDD-s javaslatok, módosítók most, erről is lehet blogban szavazni, 56, 60, miután az afetes módosítókat megszavaztuk, ezek okafogyottá váltak. Következik a külön szavazások. Itt legalább két blokk lesz. Az első 82 55 52 60 mellette ki van. Ellene tartózkodók, megszavaztuk, elfogadtuk, nem, elnézést kér az elnök, elutasítottuk, öt, a fetes módosítók, 5020-21 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 2200-as sor, van egy ECR-es módosító, 90-es mellette ellene tartózkodók. Elfog, elutasítottuk. Elutasítottuk ezt a módosítót. Van még három módosítónk, amiről egyben kell szavazni. 2802, Itt vannak szóbeli megjegyzések, szóbeli módosítók az előadó részéről mellette. Ellene? Tartózkodók. Elutasítva. Következik az egyes szakasz, vagyis a parlament költségvetése, jön az első alblokk, mellette ki van, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk az első alblokkot, második alblokk mellette. Ellene tartózkodók. Meg elfogadtuk. Nézzük a többi módosítót. Nézzük, hogy miről kell külön szavazni, milyen, melyik módosítókról. Parancsön, jelentéstevő úr. Elnézést, az első két alblokkot elfogadtuk, ezek kompromisszumok voltak. Szerintem erről is lehet blogban szavazni. Votre proposition ne soulève pas de... Jó, látom, senkinek nincs ellenvéleménye. megegyezhetünk ebben? Jó, megvan a lista, ezt nem kell felsorolni. Szavazzunk. Ki van mellette? A módosítókról, amikor elvileg külön kéne szavaznunk. Ki van ezen módosítók mellett? Jó, ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk ezeket a módosítókat. Tartalékokról volt szó. 43-20-as büdzsé módosító, ki van mellette, ellene. Ki Elutasítottuk. Dernière liste de vote. Utolsó szavazó lista, kifizetések. Sur les paiements, nous avons... Nézzük a kifizetéseket. Itt is van egy első alblokk. Mellette ki van. Köszönöm. Ellenem. Köszönöm, tartózkodók. Ezt az alblokkot is elfogadtuk. Második ablok. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. Jön Jönnek a külön szavazások. Első módosító EFDD 7850-es mellette. Ellene? Tartózkodók. Elutasítva. EFDD 7976 mellette. Ellene? Tartózkodók. Elutasítva. E FDD 7977 mellette. Ellene? tartózkodók elutasítva. Budge 41 10 ezt visszavonták. Azt hiszem, be is fejeztük. peut espérer que la conciliation valószínűleg az egyeztetés ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan megértéssel történik majd. Így lehet fölmérni, hogy milyen hozzáadott értéket termelünk a munkánkkal. Úgyhogy erről ma még beszélni fogunk. Folytassuk. Egyéb kérdésekről fogunk beszélni a napi rend értelmében. Oui. Mais avant cela, peut-être que nos rapporteurs... De előtte még azt hiszem, hogy a jelentéstevők szeretnének hozzászólni. Fernández úr, szeretne valamit mondani? Quero-me congratular com a forma como decorreu todo. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni eh, ehhez a kiváló eh, eljáráshoz eh, szeretnék még egyszer köszönetet mondani a jelentéstevőknek. Eh, szeretnék köszönetet mondani a koordinátoroknak, a titkárságnak és mindenkinek. Köszönöm az elnöknek is. Ebben a javaslatban sikerült az egyértelmű szükségleteket összeegyeztetni, a költségvetése, elvárható költségvetési szigorral. Ennek köszönhetően ez a költségvetés megfelel azoknak a kihívásoknak, amelyek ránk várnak. Ezek a kihívások nem új kihívások, a menekült kérdések, kérdés például, ez az egyik legfontosabb prioritás. 1 milliárd 200 millió további eh, pénzeszközt javasolt eh, az Európai eh, Bizottság, ez szükséges és rendkívül gyorsan szükséges. A foglalkoztatás is egy nagyon fontos téma, és ebben az összefüggésben fontos programok merülnek itt fel, a fiatalok munkához juttatása például, ne felejtsük el azokat a kötelezettségvállásokat, amelyeket a több éves pénzügyi keretben vállaltunk. A költségvetés növekedése az Horizon 2020-ban, javasolt növekedése, az európai mechanizmus terén ezek már korábban eldöntött vagy javasolt kérdések voltak. Emellett további 500 millió merül fel a tejválság miatt a gazdák támogatására, ezt is a javaslatunkban már megfogalmaztuk. Most látnunk kell azt, hogy majd, hogy a tanács konkretizálja-e, a gyakorlatban megvalósítja-e ezeket a nyilatkozatokat nem mehetünk elébe a dolgoknak, a szolidaritás nagyon fontos. Látjuk a kifizetések tervét, ezt mindig is megvédtük, és majd meglátjuk, hogy a tanács mit kezd ezzel. Azt hiszem, hogy konszenzusra sikerült jutnunk, és remélem, hogy ez a tanácsban is folytatódik, ez a konszenzusos szellem, hiszen csak így tudunk gyorsan reagálni, és reagálni azokra a különleges kihívásokra, amelyek különleges időben merültek fel. Minden eszközt, a flexibilitást ki kell használnunk, a költségvetésünk flexibilitását, hogy ezen különleges kihívásoknak megfeleljünk. Ehhez külön új kiegészítő eszközökre van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Ez valóban nagyon nagy kihívásokat rejtő időszak, és reméljük, hogy a tanácssal folytatott konciliáció megfelelő hangulatban, jó hangulatban folyik, felkészültek lesznek a tanács emberei. Az elkövetkezendő hónapokban remélem, hogy a miniszterek majd itt megjelennek előttünk, hogy tudunk midtime review-t előkészíteni, hogyha miniszterek nem kell, nem tudunk kommunikálni. Nagyon fontos ez tehát a költségvetési hatóság két ágának a közvetlen kommunikációja. Mert különben, ha ez nem valósul meg, akkor nagy csalódottság lesz az eredmény ennek. Amikor csak magunk között vagyunk, egy parlamenti képviselők, akkor végül is mindig meg tudunk egyezni, de amikor a konciliációra kerül a sor, esetleg egy háromoldalú egyeztetést el, hogyha a konciliátor nem sikerül megegyezni. Ez nagyon nehéz. Én emlékszem az első öm, tapasztalataimra, amikor tavaly először voltam elnök, nagyon nagy meggyőződéssel kellett a módosításokat megvédeni, és hát öm, nem volt egyszerű a Költségvetési Bizottság tagjának lenni. Vannak pillanatok, amikor kifejezetten elégedettek lehetünk, és, és örülhetünk az eredményeknek, de aztán vannak nagy kihívások is, úgyhogy jó lesz felkészülten indulni. Döpré út. köszönöm elnök úr, én teljes mértékben e, csatlakozom önhöz, a reményeink, a reményeink azok, hogy nagyon sokan lesznek majd a miniszterek a tanács asztala körül. Nem akarok családást okozni, de a tapasztalatunk nem azt mutatja, hogy sok miniszter lesz a tárgyaláson. A másik dolog, José Fernándeznek szeretném mondani a költségvetési priáratásokkal kapcsolatban, azt hiszem, hogy nagyon jó, jó dolgoztunk, jó eredményre jutottunk, de van azért egy kis aggodalmam a szakbizottságunkkal kapcsolatban. A már eleve nagyon szűkös keretben dolgozunk, hogyha még a Költségvetési Bizottságban még szűkebbre szabjuk, e, szabjuk ezeket a határokat, hogyha nem marad de más javaslat lehetőségünk, mint csökkenteni az eszközöket, akkor nem igazán lesz ez, hoz ez jó politikai eredményt. Úgyhogy az összes frakciót kérdezem, kérem arra, hogy ne felejtsük el, hogy milyen politikai felelősséggel tartozunk. Nem lehetünk az Európai Bizottsági Javaslatok temetője, e, vagy más illetékes bizottságok javaslatainak a temetője. E, úgy tűnik a mai e, javaslatok, mai döntéseink alapján is, hogy egyesek ezt a logikát követik, és én ezt nagyon sajnálom. Elnökként és személye, személyes megjegyzésként és hadd mondjam el, hogy José Manuel és Gerard megjegyzéseit követtem, figyelemmel követtem, azonban nem szabad öntehetnek lennie a Költségvetési Bizottságnak sem a tanácssal, sem a többi szakbizottsággal szemben. Nem az a feladatunk, hogy dörzsögessük a markunkat, hanem a mi eh, feladatunk a költségvetési keretek meghatározása. Minket eh, eh, azért választottak meg, és hogy elszámoltathatók legyünk a polgárok felé, el kell magyaráznunk a polgároknak, hogy mit csinálunk itt, és hogy mit tudunk az ő érdekükben javítani. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy az egyszerűségnek kódoljunk, hogy a kisebb ellenállás felé menjünk mindig. Nem lehetünk egyszerűen egy jegyzői hivatalt, nem engedhetjük meg magunknak, hogy átintegetjük ezeket a javaslatokat. Úgyhogy a, a folytatás vár ránk. Az ötös pont következik. Rübig úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ezt nagyon jól összefoglalta, jól elmondta a lényeget. Szerintem a háromoldalú egyeztetés során is arra kellene odafigyelnünk, hogy az elnökséget adó ország pénzügyminisztere jelen legyen. Jó lenne írnunk egy levelet, mondván, oda fogunk figyelni arra, hogy minden tárgyalás alkalmával jelen legyen, és hogyha nem tud jelen lenni, akkor a parlament kérni fogja, hogy halasszuk el a tárgyalást. A parlament ugyanis csak is az elnök jelenlétében hajlandó tárgyalni ezekről a kérdésekről. Neki majd el kell dönteni, hogy eljön, vagy nem. Hogyha nem, nincs ideje ránk, hát akkor nekünk sincs időnk rájuk. Azt hiszem, hogy csak így tudjuk elérni, hogy igenis jelen legyen a elnökséget adó ország pénzügyminisztere a tárgyalásokon. A másik dolog, amire oda kellene figyelni, hogy lehetőség szerint itt a parlament épületében kerüljön sor a tárgyalásokra. Szeretném megkérni az adminisztrációt, hogy az elnökség támogatását is nyerje meg a számunkra abban, hogy itt megfelelő keretek között tudjuk lefolytatni a tárgyalásokat, és hogy a tanács felé vendégszeretőnek mutatkozzunk, hiszen nagyon fontos, hogy a két intézmény között egy jó légkör alakuljon ki. Hogyha itt a parlamentben kerül sor a tárgyalásokra, akkor mi fogjuk irányítani a tárgyalásokat, jelentősen beleszólhatunk a protokollba, mi mondjuk meg, hogy mely tárgyalóteremben zajlik az egész, és így tovább, és így tovább. Ez az ön pozícióját is megerősíteni, hiszen ön lenne a parlament protokoll vezetője ebben az esetben. Tehát oda kell figyelnünk arra, hogy a parlament megmutassa, hogy mi igen komoly tárgyaló partnerek vagyunk, és minden kapacitásunkat rendelkezésre is bocsátjuk itt az épületen belül a tárgyalások érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Abszolút megértem az aggodalmait, a kívánságait, ezt osztom. Július 1 -e óta, amióta Luxemburg elnöke a miniszterek tanácsának, a luxemburgi pénzügyminiszterek rendkívül nagy figyelemmel követték az eseményeket. Volt egy háromoldalú egyeztetés, amelyen én is részt vettem, és a pénzügyminiszter szavai nagyon ígéretesek voltak. Remélem, hogy a gyümölcs most beváltja majd az virág ígéretét. Nyilván emlékeztetni fogom őt a e, kötelezettségeire. Én e, e, a konciliáción elvileg részt vehetnek az asszisztensek, és ezt nem szabad elfelejteni. A tanácsi részvétel eléggé alacsony szintű volt. Most meg fogom adni a szót Jens Kájernek, a globalizációs kigazítási alap témájában, illetve Tárok úr. Just very briefly, we cannot... Egész röviden. Nem küldhetjük az asszisztenseket, hiszen nem emeltük meg a bérüket. Úgyhogy szerintem az üres székek francia hagyományát kellene inkább tovább folytatnunk. Moi, je veux témoigner de leur dévouement et de leur... Abszolút um, értékelem ezt a hozzászólást és a általános érdek figyelembevételét nem szabad alul becsülni, alábecsülni a költségvetések helyzetét. A 2016-os költségvetésről van most szó. Több olyan anyag is van, amelyek a globalizációs kiigazítási alap előirányzatára vonatkoznak, és Jens Keller a jelentéstevő. nem kell hozzászólnia, ha jól tudom, nincsen különleges hozzászállása. Van itt számos módosítás, hármas módosítás mellette. Lehet blogban is szavazni az összes módosításról. Két módosítás van itt Mérjeda asszony részéről ez Amploáról, 2, 4, 6, 7, 3-tól 9-ig egyben szavazunk. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Ezeket megszavaztuk. Kettes módosítás, Miriada mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. Egyes névjádán mellette ellene tartózkodás elutasítva. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Van-e valami probléma? Hozzáadjuk majd az ön szavazatát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 23-an mellette, 6-an ellene. 7-en ellene, és 4 tartózkodás. Következik Tovább is a globalizációs kiigazítási alap. EGF. Ford Gang. A Lübig jelentés. Nem kér hozzászólás, Lübig úr, de mégis önél szó. Egészen röviden. Szeretném megkérni az Európai Bizottságot, hogy a globalizációs alap kapcsán figyeljen oda kiemelten arra, hogy a bevándorlókkal, migránsokkal, menekültekkel itt Európában egy egészen új probléma merült fel, el lehetne gondolkodni azon, hogy a globalizációs alapnak adjunk egy új irányt. Ez a jelenlegi szavazás szempontjából nem releváns, de szerintem érdemes nyíltan kimondani, hogy az Európai Bizottságtól ezen a téren javaslatokat várunk. Köszönöm ce qui est sûr, c'est que l'immigration donne un relief particulier à la globalisation. Kérdés, hogy a menekült kérdés a globalizáció egy jelensége, és látjuk ezt a kihívást, amivel szembenézünk. Az egyes országokban eltérnek a befogadás körülményei, felmerülnek azok a kérdések, hogy melyik országban egy menekült mikor kezdhet el dolgozni, vagy nem kezdhet el, vagy egyáltalán elkezdhet-e valamikor, ezt harmonizálni kell. Négyes módosítás mellette. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Ötös módosítás, de ezt lefedi az előző, hatos módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences módosítás mellette ellene. Nagyon sok ember nem vesz részt a szavazáson. Ellenér, ellenőrizzük a kilencest. megnyitom a szavazást. Kilences. Megnyitom a szavazást. Hendel úr módosítása. Lezárom a szavazást. 27-en voltak mellette, négyen ellette, elfogadtuk, de nem láttam a 27 kezet. Ez tízes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es mellette. ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene ellenőrizzük. Nép szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva, 13-18 ellenében, kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hármas, niriada, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, egyes, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most a szöveg egészéről szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A szöveget elfogadtuk, 26-an mellette, 6-an ellene, egy tartózkodás, illetve 7-en ellene, és 26 an mellette. Akkor következik továbbra is a globalizációs kiigazítási alap, Alitalia, van-e jelentés, van-e megjegyzés, nincs, akkor hármas módosítás eh, Ashworth mellette, ellene, Még egyszer kezdem. Ki van mellette? Hármas módosítás? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva? Négyes módosítás mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Ötös módosítás mellette? Ellene? Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Kamerul mellette van? 19-en mellette, 11-en ellene, 4 tartózkodás. Elfogadtuk. Ez volt az ötös, hatos mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadó. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette vegyék, tegyék föl a kezüket mellette. 12-es. Ki jön ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk kettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva egyes mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Most a teljes szövegről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 7 ellene egy tartózkodás. Kereszle asszony. Elnézést, csak az anyaggal kapcsolatban hadd mondjak valamit. A módosítások nincsenek bent az anyagban, a szöveg itt van, de a módosítások nincsenek, legalábbis az én anyagban nincsenek benne. Úgyhogy azokról a módosításokról szavaztam, amelyeket nem ismerem jó lett volna, hogyha benne vannak a módosítások a szövegben, ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Mindazonáltal tegnap délután óta olyan módosításokra szavazunk, amelyekről, amelyeknek ismerjük a tartalmát. Most a szöveg, én, én a, magáról az anyagról, a mappáról beszélek, jó lenne, hogyha abba belennének a módosítások, de mindent kiküldtünk e-mailem, európai szemeszter. Itt van azért néhány módosítás. A módosításokhoz nincs mit hozzáfűznie a jelentéstevőnek. Egyes bekezdés, hetes módosítás mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Kilences módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtó. Tízes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Egy A bekezdés, 11-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes bekezdés, 12-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas bekezdés, 13 módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 15-ös módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 3 új bekezdés, 16-os mostás mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, 16-os módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosítást elfogadtuk, Kormán úr támogatja, 19-en mellette, 13-an ellene két tartózkodás. 17-es módosítás mellette, 4-es bekezdés, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 18-as 4-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 4-es A új bekezdés 19-es módosítás két részben, első rész. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk, másik rész? Mellette? Ellene? Tartózkodás? Második részt elutasítottuk, 20-as módosítás mellette, 5-ös bekezdés, ellene, tartózkodás elutasítva, 21 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, 21-es módosítás, Lezárom a szavazást. elutasítva, 22-en ellene, 11-en mellette. Huszonkettes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítom, 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 5-ös bekezdés, 5 á, új bekezdés 25 mellette, 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 26-os bekezdés, 27-es mozostás mellette, 6-os bekezdés, ellene, tartózkodás, elutasítva, 28-as mellette, Huszonhetest ellenőrizzük. 27-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 12 mellette, 17-en ellene, 3 tartózkodás, 28-as mellette. Ellene. ellenőrizzük, 28-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosítást elfogadtuk, 18-an mellett, tehát 16-an ellene. Ez a 28-as, 29-es mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-a mellette, 14-en ellene egy tartózkodás. 6-os, 6A új bekezdés, 30-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 31-es, 6B új bekezdés mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, a, tehát a 6B új 31-es módosítás mellett. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-en ellene, 11-en mellette. 7-es bekezdés, 32-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 33-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 34-es mellette, ellene, tartózkodás, Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 24-en ellene, 80 mellette. 35-ös módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva, preambulum bekezdések A1-es módosítás mellette ellene, tartózkodás elutasítva, kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, C preambulum megkezdés hármas módosítás mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítva, 13 ma mellette, 19 ellene 4-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 5-ös módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. CAU preambulum bekezdés 6-os módosítás mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21, ugye mellette 12-en ellene. És akkor most szavaz, szavazunk a szöveg egészéről. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonegy, mellette 13 ellene, így elfogadtuk. A. nyolcas A jelentésre térünk el. A hatos 2015-re vonatkozó költségvetés módosítás a téma, Guardia Zabal asszony a jelentéstevő. Van, akinek van a szavazás előtt mondandója, úgy látom nem. Azt hiszem, hogy név szerinti szavazás a szavazást kell rendez, szervezni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-en szavaztak mellette, két ellenszavazat és egy tartózkodás volt. Most megadom a szót Holmájer asszonynak. az előző szavazásokból nem tudom, hogy kívánja valaki levonni a következtetés. Guardia asszony például a transferekkel kapcsolatban az előző szavazás eredménye, tehát a globalizációs alapról ugye szavaztunk, most pedig ennek a, ezeknek az összegeknek a felszabadításáról, transferekről lesz szó, megnyitom a szavazást. Le scrutin est clos. Lezárom a szavazást. A hatos költségvetés módosított elfogadtuk, 25-en szavaztak mellette, hatan ellene nem volt tartózkodás. Nézzük a többi szakasz 2015-re vonatkozóan. Monika Holmájer következik. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Beim nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Viszonylag kevés mondandóm van ma. Egy transferről van szó csupán az Európai Ombudsmanra vonatkozólag. Az a kérés fogalmazódott meg felénk, hogy a fordításra szent költségvetési sorból vonjunk el 44 ezret, és az önkéntes tevékenységre vonatkozólag is vonjunk el, tehát Összesen 75 ezret kellene elvonni a költségvetési költségvetés egészéből. Az ombudsman ezzel szemben azt szeretné, hogyha újabb internetes, azaz webes szolgáltatásokat vásárolhatnám meg. Továbbá 30 ezeret szeretnének költeni újabb személyzet felvételére, a különböző továbbképzési lehetőségek miatt lenne erre szükség az információs telekommunikációs eh, területen, illetve nyelvtanulás területén. Aztán utazási költségekre is szánnának 5000 eurót, a, amikor eh, helyek üresednek meg, illetve a gyakornoki helyekre eh, vonatkozó utazási költségek fedezésére lenne szükség és emellett egy további összeget kér az ombudsman a nyelvi kompetenciái bővítésére. Hát ezt nem ellenezhetjük semmiképpen. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy ezt szavazzuk meg. <laughs> Köszönöm, Holmeyer asszony. Van-e ellenvélemény? Nincs ellenvélemény. Jó, akkor nem is kell szavazni. Eh bien, nous avons épuisé notre... A napirend végére értünk. Következő ülésünk holnap lesz, 11 órakor. Georgiev asszonyt fogjuk fogadni. Így aztán az október 7-i ülésünkre sem kerül sor, hiszen már nincs miről tárgyalunk. Következő ülésünk Brüsszelben lesz, október 12-én és 13-án. Ki szeretne még hozzászólni? Egyéb kérdések címén? Senki? Nyilvánvaló az is, hogy amit ma délutára terveztünk, meg holnap 9 órára, az nem fog bekövetkezni, tehát ezeket, töröljük ezeket az üléseket. Úgyhogy berekeztem az ülést. 10 perc szünet lesz, utána pedig a koordinátorok következnek, 11 órakor folytatják a koordinátorok csupán. E voilà. Nem egy rossz.